és hallgatják azt. A, az elnökök értekezete a delegációk vezetőit kinevezte, a vonatkozó módosítók beadásának határideje ma lesz 10 órakor, és ma, a mai ülésen kerítünk sort az erre vonatkozó szavazásra és a plenáris ülésen. 12 után. Napirendünk, mai napirendünk első pontja a tanács és bizottság